orosz korlátozások hatása nemzetközi áruhavarozókra. Megadom a szót Michael Kramer képviselőnek, aki a szóbeli kérdésben nyújtotta. Tisztelt biztos, bizt, elnök úr, a Transzakbizottság nevében az Európai Bizottságnak felteszem azokat a kérdéseket, amelyeket Oroszország embargója miatt tettünk fel, és ezeket, ezt az embargót Oroszország különböző fuvarozókra szabtak ki. Kicsit várok, úgy látom, kicsit várnom kell. Witamy panią komisarz. Üdvözöljük a biztos urat, és kérjük a képviselőt, hogy folytassa hozzászólását. Akkor még egyszer hozzákezdek, mondja Krámer úr. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Úgy, mint eh, a Transzabizottság elnöke, a következő kérdést szeretném a bizottsághoz intézni. Az orosz korlátozások miatt a nemzetközi közötti fuvarozókkal szemben, és a következő az érve. 2014. augusztus 7-én az Orosz Föderáció tőlemet vezetett be bizonyos élelmiszer élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek tekintetében az EU minden tagállamával szemben. A közlekedési szektorban ez azt jelenti, hogy nem lehet már bevinni olyan járműveket, amelyekkel agrártermékeket, élelmiszereket lehet szállítani, és ez nagy veszteséghez vezetett. Az Orosz Federáció megtiltja az élelmiszerek eh, átutalét a területén, a harmadik országok irányába, például az ilyen szállítások esetében kísérletet követelnek, és tízszeresére növelték a megfizetendő díjat, és emiatt az ilyenfajta szállítmányok teljesen meghiúsultak. Az orosz piac a nemzetközi fuvarozók szempontjából nagyon vonzó, főként azok számára, akiknek székhelye Oroszország szomszédos államaiban van. Az Európai Bizottság Oroszország ezen korlátozásaira már reagált, és rövid távú intézkedéseket tettek 155 millió euró értékben. Ezzel próbálták a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek esetében a túlkínálatot kompenzálni. az már korábban említett termékek bevételének korlátozásával viszont nem foglalkoztak. El kell mondani azt, hogy az élelmiszeripari termékeket főként közúton szállítják. Az élelmiszerek szállítására szakosodott közúti fuvarozók sokat ruháztak be, és számukra az orosz embargó a szerződések elvesztését jelenti a Nemzetközi Közlekedési Fórum közlekedési csoportjának legutóbbi ülésén, szeptember 25-én és 26-án Párizsban az orosz képviselő bejelentette, hogy Oroszország a területén végzett közötti elszállítás tekintetében további korlátozásokat tervez 2015. január 1-től kezdve 67-től csökkenti az ECMT orosz területen érvényes engedélyek számát. Az első kérdésem az az, hogy a bizottság tudatában, tudatában van-e annak, hogy mennyire súlyos a jelenlegi helyzet, és ismeri ennek a következményeit. Tudja-e a bizottság, hogy, hogy milyen hatása van az orosz korlátozásoknak a fuvarozókra? Másodszorban tudja-e a bizottság azt, hogy az orosz korlátozások miatt a közlekedési ágazat milyen veszélyeket szenved el. Harmadik sorban pedig mit kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a helyzet tovább súlyosbodjon. Negyed sorban az Európai Bizottság mit kíván tenni az orosz korlátozásoknak az EU gazdaságának egészen gyakorolt hatásának tekintetében. Ötödik sorban pedig az Európai Bizottság hajlandó arra, hogy a kereskedelmi bizottságon belül intézkedjen, hogy a WTO-n belül panasz dolgozhassanak ki Oroszország ellen. Köszönöm a figyelmüket, és kíváncsian várom a választ. Vielen Dank, eh, Abgeordnete Kramer. Eh, w imieniu komisji eh, zapraszam do zabrania głosu panią komisarz. Most pedig a bizottság részéről Bok asszony. Elnök úr, képviselők, az orosz importtilalom, amely bizonyos EU-s termékeket érint, és néhány más ország termékeit, nem csak a mezőgazdasági ágazatra hatott ki. Ez kihat bizonyos szakosodott szállítási módozatokra is, különösen ahol magas volumenű mezőgazdasági exportok, export tevékenység folyik Oroszország irányába. Korábban Oroszország az USA után a második legnagyobb importőre volt az EU terményeinek. Ez 5,1 milliárd eurós tétel volt, amelyet érint a tilalom. Hús, tejtermékek, tengeri élelmiszerek és fel nem dolgozott zöldségek, gyümölcsök tartoznak ide. A káozusi térségbe, illetve az Oroszág, ország a határos egyéb régiókba ugyancsak megnehezedett így az export. A közúti közlekedés az egyik legfontosabb, a legfontosabb útvonala, módozata modalitása az Oroszországba irányuló exportnak. Ez a döntő részét képviseli az exportnak. A mezőgazdasági termelők mellett emiatt ez az importidalom a közúti forgalmas szállítókat is érinti. Én is csapaton teljes mértékben tisztában vagyunk ezzel. Azt, hogy mennyire szenvednek ettől, azt nehéz megválaszolni, és ez az egyes cégek, gazdálkodók helyzetétől függ. Világos, hogy sok olyan tilalommal sújtott termékek, amelyek kasszafekbe mentek volna, azok eladhatóak máshol. Ö, ugyanakkor a helyi piacokon ennek következtében a túlkínálat miatt jelentősen csökkent ezeknek a termékeknek az ára. Különösen a közúti forgalom szállítók, akik exporttermékek szállítására, különleges mondjuk hűtőberendezésekre, hűtőautókba ruháztak be, ők bizony súlyos nehézségekkel néznek szembe az orosz behozatali tilalom miatt, de ez attól függ, hogy mennyire tudták szállítási flottájukat más útvonalakra átállítani. Hogy fogalmazzak világosan, nem feltétlenül közvetlen pénzügyi támogatásokra van szó, akár kollégám a mezőgazdasági terület élén nincs olyan szükséghelyzeti alap, amelyből Európai Uniós szinten támogatni lehetne a szállítmányozókat. A de minimis szabályok 100 ezer euróig engedik meg három év alatt ezeknek a cégeknek a támogatását, ez azonban nemzeti szintű intézkedésnek kell lennie. Az ilyen támogatásokat be se kell jelenteni az Európai Bizottság felé. Az e fölötti állami támogatást azonban csak nagyon szigorú feltételek mellett lehet biztosítani, és ezek esetében jelentési kötelezettség is van az Európai Bizottság felé. Kedves elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselők, az orosz-EU e, forgalom nagy része az export terén még mindig bilateriális kapcsolatok e, keretén belül működik, ezért a tagállamoknak kell e, eldönteniük, hogy a bilateriális kapcsolataikban mit tudnak kialkudni. Nincs közös Európai Uniós szabályozás ezen a téren Eh, az EU külügyi eh, politikának fényében az egyes, tag, egy, egyes tagállamoknak megvan a maga felelőssége saját helyzetének eh, kezelésére. A WTO szabályok kérdése is fölmerül, hogy az orosz bevezető mennyire felel meg ezeknek a szabályoknak. Egyedére köszönöm szépen a figyelmüket dziękuję bardzo pani komisarz za to ważne wystąpienie. a teraz czas na wystąpienia w imieniu grup politycznych. köszönöm biztos most pedig a frakciók kapnak szavát a néppárt szót a néppárt részéről Lukacsevszka asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a mezőgazdasági termények behozatali tilalma az EU-ból nagyon sok cégnek a helyzetét rontja, ássa alá számos ágazatban, ideértve nyilván a szállítmányozási ágazatot is. Ennek a behozatali tilalomnak az az eredménye, hogy kevesebb lehetősége van bármilyen élelmiszer szállítására Oroszország felé. Ez milliós veszteségeket jelent, és akár csődbe viheti az érintett cégeket. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy nem csak gazdaságról van szó, hanem a társadalomról is van szó, eh, hiszen nagyon sok embert a munkanélküliség fenyeget, és ezeknek az embereknek szükségük van a támogatásunkra, munkanélküli segélyért eh, folyamodhatnak. Nagyon sajnálatos ez, hiszen a cégeink sem lehetnek biztosak abban, hogy milyen jövő vár rájuk, milyen jövő vár eh, munkavállalóikra és azok családjaira. Ezek a problémák nem csak a lengyel cégeket érintik. Kétségtelen, hogy vannak veszteségek, és ezek nagy része az én hazámat érintik, de az biztos, hogy nem csak rólunk van szó, ezért szolidaritásra és közös megoldásokra van szükség, amelyek biztosítják, hogy érdekeinket eh, mert védjük közösen nincs meg, megfelelő mechanizmusunk egyelőre arra, hogy eh, a behozatali tilalomokkal szemben felvegyük a eh, eh, küzdelmet. Erre szükségünk van, enélkül azonban a piac sérül. A szállítmányozás, közötti szállítás más ágazatok számára is fontos. 2014-ben Lengyelország konkrét megoldásokat javasolt, amelyek támogatnák a szállítmányozási cégeket, például magasabb állami támogatások lehetővé tétele révén azok számára, akik eh, csökkenteni szeretnék eh, kapacitásokat környezetvédelmi szempontok miatt. Örülök annak, hogy biztos tisztában van, van a a tilalom következményeivel, de milyen konkrét lépéseket fog hozni, mit fog tenni annak érdekében, hogy vállalkozóink és munkavállalóik, eh, akik a munkájuk elvesztését kockáztatják, eh, túléljék ezt a helyzetet. Köszönjük. Tapardel, jedna minuta. Köszönjük szépen eh, Lukacsevszka asszonynak. Most Claudia Tapardel következik a szocialisták és demokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, egy globális gazdaságban az áruk nagyon könnyen mozognak, az ellátási láncok pedig egyre összetettebbé válnak, és nagy földrajzi területeket fedhetnek le. Az Oroszország által a mezőgazdasági termékekre kivetett tilalom megmutatja nekünk, hogy mekkora hatása lehet az európai mezőgazdasági szektorra egy ilyen politikai döntésnek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a tilalom milyen hatás gyakorolhatott a szállítmányozó iparra? Nem becsülhetjük meg a helyzet fontosságát, anélkül, hogy figyelembe vennénk azokat a komoly gazdasági károkat, ha csak azt veszük figyelembe, hogy milyen már aláírt szerződések estek kútba emiatt. Nagyon sok mezőgazdasági termény miatt verték magukat költségekbe a termelők és a fuvarozók is. Tehát nem csak egy szektort érint ez az egész, hanem többet. A belső piacnak köszönhetően pedig a teljes Európai Unióban érezhető ez a hatás. A bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy van-e elég adatuk ehhez a problémához, illetve hogy hogyan gondolják ezt megoldani. Köszönjük szépen! Most az ECR részéről Poreba úr következik. A közlekedési szakbizottság alelnöke ő egyébként. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött. Ezt az ügyet nagyon fontosnak tartom, és szerintem valamennyien egyetértünk abban, hogy az orosz importtilalom a mezőgazdasági terményekre, nagyon komolyan kihat az európai szállítmányozási piacra. És ez a piacot is torzítja, nem csak egy ország számára okoz nehézségeket, nem csak a helyi importőröket sújtja, hanem egy Európa szintű problémát okoz. Litvánia, Görögország, a Csehköztársaság és az én hazám, Lengyelország is nagyon sok pénzt veszít emiatt. 2014-ben vezették be ezt a tilalmat, és ennek az évnek a novemberében 48 millió eurót veszített a lengyel szállítmányozóipar és az orosz tilalom azt is megtiltja, hogy Oroszország területén átszállítsanak árukat. Itt aszimetriának vagyunk szemtanúi, egyáltalán nem szimmetrikus ez az intézkedés. Az európai fuvarozó cégeket átvizsgálják, és kitiltják, de az orosz cégeknek nem kell tartaniuk, ez nem egy kölcsönös intézkedés. Tehát esetleg el kellene gondolkodnunk azon, hogy mi is ennek megfelelően kezeljük az orosz cégeket. Ami pedig még fontosabb, az európai szállítmányozó cégek padhelyzetbe kerültek. Németországban új minimál bérszabályokat vezettek be, ami a szállítmányozó cégekre is érvényes, a másik oldalról pedig ott van ez az orosz importilalom. Biztos asszony, én nagyon örülök annak, hogy ön nagyon nyitottnak mutatkozott a tudatosság növelést illetően, de kérem, hogy tervezzen be valamilyen intézkedést, ami enyhíteni fogja ezeket a problémákat, és gondolkodjanak el például a leasingek vagy kölcsönök ástruktúrálásán. Köszönjük szépen. Meissner kolléga következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Bult biztos asszony igazából megadta már a választ, e, mi pedig azt, hogy igazából nem tud most mit tenni. Szeretnénk arra rámutatni, hogy most nem arról van szó, hogy a szankciót ne tartanánk helyesnek. Szerdán ismételten beszélünk arról, mi a helyzet, főként Boris Nyemcov meggyilkolása után hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy fenntartsuk a szankciókat. A probléma azonban az az, hogy bizonyos szektorokat érint ez nálunk. Már beszéltünk arról, hogy az agrárszektorra ez hogyan hat ki. Itt is vannak kártérítések, fizetések, itt is van egy válság alap, viszont ez nem vonatkozik a közlekedésre. A zöldségeket, növényeket autókban kell szállítani, ezeket a hűtőautókat nem lehet másra használni, tehát nem lehet azonnal új piacokat sem találni, ezért felmerül a kérdés, hogy a leginkább érintett szomszédos országokat segíteni lehessen. Litvánia esetében a közlekedés nagy részét érinti ez, Lengyelországot, a Baltikumot érinti leginkább mindez. Persze el kell azon gondolkodni, mit lehetne tenni, és a biztos asszony is rámutatott arra, hogy az EU-tól nem lehet semmit várni, a tagállamoknak kell valamit tenni, mert az EU-ban nincs erre alap. Persze ez igaz is, el kell azon gondolkodni, hogy az európai közlekedési belső piacot hogyan akarjuk létrehozni, hogyan lehet itt szolidárisan fellépni, hiszen közösen kell az orosz szankciók árát viselni, lehet, hogy kicsit több adatot lehetne gyűjteni, és egy megoldást lehetne találni arra, hogy hogyan lehetne mégiscsak valamilyen fajta kompenzációt fizetni. Ezt nem szabad meghagyni a tagállamokra, például Litvánia esetében ez 40 százalék lenne, tehát ez túlságosan nehéz lenne. Tehát én jónak tartanám azt, hogyha sikerülne megoldást találni a közlekedési szektor számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A QN nevében Kostas Christofonos képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen az Európai Parlament ezen szébei kérdése azt mutatja, hogy szelektív az emlékezetünk, a szakbizottságunk korlátozásokról beszél, bizonyos termékek tilalmáról beszél, amelyek 2014. augusztus 7-e óta vannak életben, és elfelejtik azt, hogy igazából ez egy válasz volt az európai szankciókkal szemben, amit július 31-én fogadnatosított az EU. Tipikus ez a transzabozatcsebeli kollégákra, hogy most az orosz szankciókról beszélnek, arról beszélnek, hogy bizonyos termékeket nem lehet bevinni Oroszországba. Hogyha valaki a WTO szabályt megszegi most, akkor az, az Európai Unió biztonsági megfontolások miatt vezettek be az EU részéről Oroszországgal szemben szankciókat, viszont igazából itt arról van szó, hogy a szankciók hatástalannak bizonyultak, nem befolyásolták az orosz politikát. Az egyetlen eredménye mindennek az volt, hogy az európai termelés szenvedte meg mindezt. Tehát vagy kölcsönös intézkedésre van szükség, vagy pedig az Európai Uniónak teljes kártérítést kell fizetnie addig, amíg ez a rendelet érvényben van. Stop. Köszönöm, mondja az elnök. Az EFDD mesében Lundgren képviselő következik másfél percre. Ja, de här är egy ett stort problém, problem som... Ez egy nagy probléma valóban. A e hétköznapi embereket is érinti, Men vi ser också fullständigt klart för oss... Akik nem tehát arra is figyelnünk kell azonban, hogy ennek, ez minek az eredménye. Itt ugye az Európai Unió alkalmazott szankciókat Oroszországgal szemben, úgyhogy természetesen az oroszok is embargot vezettek be válaszként. Megértem, hogy azok a tagállamok, amelyeknek a szállítmányozási ágazata jelentősen érintett az orosz export szervezésében, őket nyilván érinti ez az ügy, viszont nem tudom, hogy, hogy hogyan lehet ezen változtatni, ezt a biztos is megérésítette. Másrészt arra is gondolom kell, hogy ezek a közötti szállítók természetesen veszteségeket szenvednek el, hogyha beruháztak mondjuk a hűtő, hűtőgépkocsikba, hűtőterautókba, időkocsikban nyilván az orosz embargó ezzel az eredménnyel jár. Hazámban ugyanez a helyzet. A svéd közúti szállítók nagyon sok pénzt befektettek ebbe a fajta különleges szállítmányozási modalitásba. Ráadásul itt tisztességtelen versenyel is szembe kell nézni ők más tagállamokból, és hogyha ezzel kapcsolatban nem tudunk semmit tenni, akkor mit tudnánk Oroszországgal szemben tenni? Député Marie-Christine. Elnök, köszönöm. Árvetői a képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Kramer úr kérdése megdöbbent engem. Az európai élelmiszer termékekre vonatkozó tilalmat augusztus 6-án vezették be, Viszont az első gazdasági szankciót Oroszország ellen az EU már március 17-én bevezette. És ez július 31-ig fenn is állt. A Nemzeti Front már március óta ellenezte ezeket a szankciókat, ugyanis ezeket mi nem megfelelőnek, hatástalannak és veszélyesnek tartjuk az Európai Unió tagállamaira és gazdaságaira nézve. E, ez az ezek az események most megmutatták, hogy igazunk volt, az orosz embargó egy teljesen jogos válasz azokra a szankciókra, amelyeket az Európai Unió bevezetett. Az unió közúti fuvarozói, tehát az első áldozatai ezeknek az abszurd szankcióknak, amelyeket Brüsszel bevezetett. Ahelyett, hogy panaszkodik ezekre az intézkedésekre, Kramer úrnak arra kellene kérni a bizottságot, hogy vonja vissza ezeket a szankciókat, és biztos vagyok benne, hogy akkor az embargo is megszűnne. Köszönöm. Uh, do you accept a uh, blue card? Elfogadja el a kék kártyát Kramer úrtól. Krámer képviselőtesség. Mikrofont kérnénk Krámer úrnak. Szeretnék arra rámutatni, nem tudom, hogy tudja-e, hogy én a Transzabizottság elnökeként szóltam, és a szabizottság közös nyilatkozata volt, ez nem a sajátom, de függetlenül ettől is rámutatnék arra, hogyha már a történetbe belefogott, akkor ott kezdje, hogy Oroszország szerződéseket sértett meg, a krímet anektálta, tehát hogyha visszatekintünk a történetben, akkor a kezdeten, az elején kezdjük. Köszönöm. Tessék a válasza. C'est bon là? Oui, Monsieur Kramer, j'ai bien compris. Kramer úr, eh, én nagyon is jól tudom, hogy ön milyen minőségében szólt hozzá, és a, visszautalt eh, a múltbeli eseményekre, nos, azokat is ismerem. Az Európai eh, Unió vezetősége ugyanakkor hibás döntéseket hozott. Tehát én ismerem a múltat, de ez nem azt jelenti, hogy belegázolhatunk más európai országok szuverenitásába, márpedig Oroszország esetében ez történt. Poseł Wim van de Kamp képviselő következik az EPP nevében, két percre tessék. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, én nagy elégtételnek érzem azt, hogy a Front National beli kollégám után beszélhettek, legalább így rámutathatok a köztünk lévő különbségre. Jelenleg Európa és az egész világ megszenvedi az Oroszország és Ukrajna között kialakult konfliktust, és mi Európában azt választottuk, hogy leküzdjük ezt a válságot szankciókkal. Ezek fájdalmasak, ezek a szankciók, nagyon sok gazdasági szektor érzi azt, hogy milyen káros hatásúak ezek a szankciók, milyen hátrányosak ezek a szankciók, de ahogy Kramer kolléga is elmondta, a nemzetközi szerződéseket be kell tartanunk, és ez nem lehet fájdalommentes. Persze, a biztos asszonynak is igaza van, a mezőgazdaságnak megvan a saját válság alapja, és ezt ki is lehet használni, ezt ez jó is, viszont itt a közlekedési szektor állunk szemben, és a közlekedési szektor nevében elmondhatom, hogy főként a lengyel kollégák szenvednek emiatt. Sajnálatosan tartom azt, hogy a biztos asszony nem tudott többet tenni, mint a tényeket felsorolni, de ez nem megoldás. Három kérdésem van önhöz. Milyen kapcsolat van ön és Margarini asszony között? Az EU-nak nagyon sok válság alapja van, Mogherini asszony esetleg segíthetne abban, hogy ezt felesse használni a lengyelek érdekében. Itt van a globalizációs alap is, nagyon sok pénz van ebben. Ezt az ipari struktúraváltásra használják fel, ezt is ki lehetne használni itt. És természetesen nagyon fontos Kramer úr kérdése, ez pedig az, hogy az Európai Unió mit tesz a WTO-nál. Lesz-e majd egy hivatalos panasz Oroszországgal szemben? Köszönöm szépen. Köszönöm. E, pan poseł Milkiadis Kyrkos w imieniu Grupy Socjalistów Demokratów. A jeden minuta. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony ez az embargó, eh, amelyet Oroszországgal szemben alkalmaztunk Ukrajna miatt, eh, ez eh, sok Európai Unióban problémákat okoz. Kevesbé tudják az emberek azonban azt, hogy milyen nagy problémát okozott ez a szállítmányozási ágazatban. Görögországban 10 millió eurós veszteségeket jelent ez éves szinten. Hazámban pedig amúgy is nagy válsággal küzdünk, plusz itt a tisztességtelen verseny is, ez gyakorlatilag hatalmas csapás az ágazatra. A 2014. decemberi bizottsági válasz, mi szerint ennek az ágazatnak alkalmaznia kell, alkalmazkodnia kell a helyzethez. Nos, ez vicc, hiszen lehetetlen segíteni nekik úgy tűnik, mert ez negatív fényt vet a helyzetre. Robert Zille kapja meg a szót az ECR részéről. Tisztelt biztos asszony, nem akarunk panaszkodni, mert ennek csak a kremőben ülők fognak örülni. Azt sem akarjuk, hogy az oroszok sajnáljanak bennünket. A szankciókat a továbbiakban is folytatni kell. Itt arról van szó, hogy Oroszország ezen e, embargó előtt ismer alkalmazott hasonló szankciókat, és emiatt e, e, rossz helyzetbe kerültek a szállítóink, nincsen közvetlen alapunk, de van egy globalizációs alap, amit Van de Kamp úr is megemlített, és ezeket a globalizációs folyamatok miatt hozták létre. Tehát valahogy segítenünk kell a szállítmányozóinknak, főként a kelet-európai szállítmányozóknak, ugyanis eh, a szociális dumpingnak is kivannak eh, téve, és a korlátozások eh, érintik a minimálbér rendelkezéseket Németországban és Köszönöm szépen, eh, biztos asszony, örülünk annak, hogy itt van körünkben. Nagyon súlyos a litván helyzet, már csak azért is, mert nálunk a dolgozó népesség 5%-a ebben a szektorban tevékenykedik, tehát jelentős ez a probléma, és itt mindenképpen az ön elképzelései és segítségére van szükség, hogy hogyan éljünk túl, hiszen minket nagymértékben sújtott az orosz szankció, és emiatt szenvedünk, higgye el, önhöz fordulunk, hogy ön legyen kreatív, találja meg a segítséget számunkra, sőt, nézze azt meg, hogy az Európai Parlament mit tesz. Hogyha Németországban van minimális bér, ezt viszont nem tudjuk végrehajtani. Ugyanez a helyzet Franciaországban és Belgiumban is. A, ők sem uh, akarják bevezetni a szabályokat, nem szabad, hogy egymást, egymás rosszatással legyünk, egységesen kell fellépni. Dziękuję bardzo, panie pośle. E, Köszönjük szépen a kollégának. Most Jill Seymour következik. Én a kereskedelemre való kihatást szeretném itt kiemelni különösen a rosszul átgondolt és provokatív keleti terjeszkedés okozta ezt az unió részéről. Ugyanis most ezt a mi adófizetőink isszák meg ennek a levét, és még sehol sem látszik ennek a vége. Vannak termékeink, de nem tudjuk őket hol eladni. Az embargó előtt az Oroszországba indított exportjaink 50%-át közúton szállították el. De most az áruk ára jelentősen növekszik, amiatt, hogy a szállítási költségek megnövekedtek. És egy teljes ostobaság volt provokálni az oroszokat azzal, hogy a keleti terjeszkedést erőltettük, és a parlamentnek is át kellene gondolni az akkori döntéseit. Köszönjük. Elfogad-e egy kékkártyás kérdést? is úr szeretne öntől kérdezni valamit. Parancsoljon. Tisztelt képviselő, ön nagyon csúnyán beszélt azokról az országokról, amelyek az Európai Unióhoz csatlakoztak. A kelet-európai országokról beszélt, és eh, azt kérdezem, hogy eh, nem szégyeli e magát, hogy beszél ezekről az országokról, hiszen ezek az országok nagyon várták azt, hogy Európa részei Oké. Okay. Beszél vagy nem? Nem? Jó. Pan poseł Massimiliano Salini, honorable Massimiliano Salini. E, Néppárt részéről Salini képviselő. Jó estét. Biztos örülök, hogy késő este ugyan, de megjelent a körünkben. Olyan országból érkeztem, amely kevésbé szenvedi ennek a helyzetnek a hatásait, de azért vannak olyan olasz termékek, amelyek megérezték a hatást, de nem ilyen nagy esetleg az közúti szállítási ágazatunkban a helyzet bizottsági elnököm Kramer úr kérdését támogatom, és más felszólalókkal is egyetértek a tekintetben, hogy az Európai Unió nem tud teljes mértékben nem tudja megúszni azt, hogy valamilyen módon választ adjon a helyzetre, akár szállítás, közlekedés terén, akár más területeken lehet, hogy nincsenek közvetlen eszközök arra, hogy ezeket a szállítmányozott cégeket támogassuk, mégis keresnünk kell valami megoldást. Beszéltünk a lehetséges gazdasági támogatásokról, a különböző válságban lévő nagy cégek támogatásáról, például az európai acélipari cégek nagy cégek támogatásáról, ahogy említette, eh, a mezőgazdaságban is vannak ilyen megoldások. Azt hiszem, hogy a szállítmányozást nem hagyhatjuk ki ebből. Eh, vegyük elő a képzelőerőnket. Eh, sokszor ezek a kis képzelőerő alapuló megoldások jelentenek igazán valamit. Ez lehet az egyetlen megoldás, hogy elkerüljük ezt a nagyon fura vitát, amelyet most folytattunk, amely arról szól, hogy megpróbál neki felelősséget áthárítani másra. Nem ezt a vitát kell folytatnunk, azt a vitát kell lefolytatnunk, hogy hogyan támít, tudjuk segíteni a konkrét problémával szembesülő szállítmányozási ágazatot Európa szerte. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót de azt asszonynak egy percben scorso la eh. federazione russa a introdurre divieti di importazione di taluni prodotti agricoli e alimentari provenienti dall'unione europea sta portando. az orosz federáció betiltotta néhány európai uniós termény és termék behozatalát, ez nagyon sok ágazatot eh, eh, hátrányosan érint, nagyon sok terményt nem tudnak eladni. A, a szállítási ágazat is ugyanígy jelentős veszteségeket szenvedett. Na most a mezőgazdasági élelmiszeripari ágazat már élvez támogatásokat, a közúti szállítók azonban nem élveznek semmi ilyen támogatást az elmúlt néhány évben. Úgyhogy valami konkrétumot kell tennünk annak érdekében, hogy a gazdaságunk számára ilyen fontos ágazat helyzetét javítani tudjuk, és az iparág versenyképesebb legyen. Grazie, onorevole. E Köszönjük szépen. Zlotowski képviselő következik az ECR részéről egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Én egyetértek mindenkivel, aki ma itt elmondta, hogy az oroszok által az európai szállítmányozóiparra kivetett szankciók a mi szankcióink következményei. De, hölgyeim és uraim, hát miért vezettünk be mi szankciókat? Azért, mert egy bűncselekmény történt, Oroszország megtámadta Ukrajnát, amely egy szomszédos országunk. A nemzeti frontbeli kolléga azt kéri, hogy töröljük el a szankciókat, és akkor minden rendbe jön. Kedves kollégák, 200 évvel ezelőtt a francia nyelvbe bevezették a bistro eh, szót, eh, és tudják, hogy ez honnan ered. Eh, én nem szeretnék több orosz szót az európai nyelvekbe. Hát ez a szankció költséges dolog, de a védekezés mindig költséges, az orosz támadás is sokba került, de most meg kell tennünk ezt az erőfeszítést azért, hogy ilyen szavak nem jelennénk meg többet a francia nyelvben és más nyelvekben sem. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Köszönjük, mondja az elnök. Zemke úr következik a szocialisták és demokraták részéről egy percben. Köszönöm, elnök úr. Én nagyon világosan fogok fogalmazni. Az orosz embargo megköveteli, hogy három fronton is tevékenykedjünk nagyon következetesnek kell lennünk, és szolidaritásra van szükség az Európai Unió valamennyi országa között. Szembe kell szegülnünk Oroszországgal. Oroszország meg akarja törni a köztünk fennálló szolidaritást. Másodszor azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak szigorúbban kellene kezelnie ezt a kérdést, és fel kellene lépnie az ellen, hogy Oroszország blokkolja a területén áthaladó tranzitszállítmányokat harmadrészt pedig gondolnunk kell a pénzügyi támogatásra is, amelyen megsegíthetjük a szállító vállalatokat. Ugyanis ezeknek a cégeknek több segítségre van most szükségük. És ez miért van? Azért, mert lehet, hogy a szankciók véget érnek majd, de ezek a cégek addigra csődbe mehetnek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Kuzmuk úr következik az ICR-ból e egy percben. Parokrotnie już na tej sali była mowa, że rosyjskie Köszönöm szépen, mert többször elhangzott az, hogy az orosz korlátozás politikai döntés volt, reakció arra a politikai döntésre, amit az EU hozott meg. Viszont az Európai Uniónak most már szolidaritást kell mutatnia, és meg kell védenie azokat a szektorokat, amelyek veszteségeket szenvednek el a korlátozások miatt. Az Európai unió nagyon sok pénzügyi forrása van, az európai globalizációs és kiegész, kiigazítási alap például. Krízist élünk meg, óriási gazdasági probléma ez, és úgy gondolom, hogy az alap részben kompenzálhatná az érintetteket. Lengyelországban a közlekedési szektor egyharmadát érinti ez a korlátozás, nagyon sok munkahely veszélyben van, rendkívül rossz helyzetben vannak ezek a cégek. Elnök úr, köszönöm szépen, elfogad egy kék kérdést Stahovski úrtól. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Néhány kolléga már elmetette azt, hogy kompenzálni kéne az érintetteket, de meg tudnál mondani azt, hogy mennyi értékben kell a kompenzációt végrehajtani. Tudják e azt, hogy Csehországban voltak előnye is ennek a szankciónak válasz. Mindenki a veszteségeket számolgatja, Lengyelországban 2014-ben úgy becslik, hogy 15 eh, millió eurót tesz ez ki, ez óriási gazdasági veszteség. Ezáltal nagyon sok cég helyzete romlott. Lehet, hogy ez nem hat ki annyira a cseh köztársaságra, de a Baltikum területe Finnország is érintett. Szerintem ezért ez egy európai probléma, nem egy lengyel probléma, és ezért szadásnak kell lennünk. Eh, Sr. deputado, Köszönöm szépen. Nos, a, a, ezek, ezek a szankciók hasonlóak ahhoz a korszakhoz, amikor Frankos Spanyolország is eléggé volt szigetelve, nem egészséges helyzet az, helyzet ez bizonyos mezőségi termékek eh, miatt ez eh, Spanyolországot is érinti, eh, barack, barack és nektarin tekintetében azok a sofőrök, akik ilyen nagy távolságra jártak terrautóikkal, most új piacokat kell, hogy keresenek új lehetőségeket, vagy egyszerűen csak elveszítik a megrendeléseiket. Nos, új feltételeket szabtak az oroszok, a garanciák díja megemelkedett, és most a bizottság azt mondja, hogy itt más piacokat kell keresni, bár csak lehetne más piacokat keresni, lehet, hogy Németország az Európai Unió közepén maga is nehézségekkel küzd, saját gazdaságának, saját szállítási ágazatának lehetőségeit ők sem tudják feltétlenül bővíteni, más megoldásokat kell találni. Pirinski, z grupy szocialistów demokratów, 1 minuta. Az SMD részéről. Megadom a szót Pirinski úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék föltenni egy kérdést önnek, illetve kérem, hogy arra a harmadik kérdésre reagáljon, amelyet elnökünk Krimer úr meg, megfogalmazott, az új bizottság milyen intézkedéseket lát, fog hozni annak érdekében, hogy az európai szállítmányozási ágazat további helyzetromlását megelőzze. Azért ragaszkodnék ehhez a kérdéshez, mert a bizottság arról beszélt, hogy csapatként dolgozik, nem silókba zártan, minden biztos a maga harcát folytatva úgy gondolom, hogy meg kell néznünk ennek a döntésnek az összes következményét. Itt ugye jelentős, súlyos veszteségeket szenvedett egy egész ágazat, közvetve feltöredezett a, a belső piac ebben az ágazatban. Nem lehet azt mondani, hogy minden tagállam oldja meg a problémáit, nem ilyen egyszerű dolog. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor térjünk el a spontán felszólások szakaszára. Kelly úr. Pi, miuta. Magus, Ukron. Tehát no, én úr, Vince, Magfani van ián, bin grupi arra Hiszlés, Elnök úr, amikor bárhol korlátozásokat vezetnek be, az mindig kihat valakire. Ma este egy nagyon tragikus történetet kellett meghallgatnunk arról, hogy ezek a korlátozások hogyan hatnak ki a nemzetközi szállítmányozási cégekre. Lehet, hogy már elhangzott korábban is, hogy legalább arra szükség van, hogy egy bizottságot felállítsunk ennek a ágazatnak a helyzetnek az átvilágítására. Nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy mindenki keresem segítséget a saját tagállamában. Ezt Európai Unió szinten kell megtennünk. Tudom, hogy a biztos számára ez nehéz, de úgy gondolom, hogy fel kell lépnünk ezen korlátozásokkal szemben, addig, amíg Oroszország be nem szünteti ezeket a korlátozásokat. Elnök, köszönöm szépen. Balcetis kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony, valóban nagyon sok problémát felvázoltak ma, amely kihatottak közlekedési szektorra, de hadd mondjam el, hogy eh, itt nem a közlekedésről van szó igazából, hanem a szolidaritásról. Meg vagyok lepődve azon, hogy eh, semmilyen specifikus elképzeléssel nem szolgált ma, és persze Sajnálom azt, hogy ennyire bonyolult helyzetben kell tevékenykednie, viszont valamilyen megoldást mégiscsak találnia kell. Tudjuk, hogy Olaszországban sok problémát okoztak a menekült áradatok, de ez is egy hasonló politikai kérdés. A kérdés az az, hogy az Európai Unióban van-e szadajtás, vagy megengedjük azt, hogy Oroszország folytassa a megosztó politikáját, és így elérje a céljait. Biztos asszony, én azt kérem öntől, hogy vizsgálja azt meg, hogy hogyan lehetne az érintett országokon segíteni. Κύριε Πρόεδρε, η ψυχροπολεμική σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας έχει προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία του Ευρωπαϊκού Νότου. Köszönöm szépen. Az Oroszország hozzáállása súlyos helyzethoz vezetett. Az Európai Parlament kártérítést kér a görög szállítók számára is. Már több mint 10 millió eurót veszítettek el a szállítók Görögországban az agrártermékek 14%-át visszük Oroszországba, hogyha amikor az embargót amikor Jugoszláviával szemben embargót vezettek be 91-ben, akkor a görög szállítók kaptak kártérítést. Van egy bizottsági dokumentumom 2014-ből, itt a görög szállítókat arról informálják, hogy nem jogosultak semmilyen fajta kártérítésre az orosz embargó miatt, és ez azt, az embargót az Európai Unió korlátozó intézkedései miatt vezették be. A görög szállítókat arra szólították fel, hogy maguk találják meg a megoldást a problémáikra, ez valóban szégyen teljes. Poszó e, Jakovcsics. Köszönjük szépen. Jakov Csics úr az Áder részéről következik. Egy javaslatom lenne, egy konkrét javaslatom. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság tájékoztassa a parlamentet annak a következményeiről, amit az orosz kapcsolatokon megváltoztatott. Ez a parlament egyetért a szankciókkal, akárcsak a bizottság és a tanács. De nagyon fontos, hogy megismerhessük valamennyi vetületét ennek a problémának, nem csak a közlekedés és a mezőgazdaság területén. Egyértelmű, hogy más ágazatok is megszenvedték ezeket az intézkedéseket, több országban is. Szerintem nem jó az, hogy csak egyes konkrét szektorokról vitázunk, ehelyett arról kellene inkább döntenünk, hogy hogyan tudunk előretekintő módon eh, cselekedni. Eh, talán eh, le kell mondanunk néhány tervünkről az embargó kapcsán, de mindenképpen azt gondolom, hogy a bizottságnak tájékoztatnia kell bennünket a szankciók következményeiről. Köszönjük szépen. Vejra úr következik. Köszönöm szépen elnök úr. Az európai közúti szállítókat súlyosan érintik az Európa által bevezetett szankciók, illetve a válaszképpen bevezetett orosz szankciók. Az Európai Unió álláspontjának járulékos veszteségei ezek. És elfogadhatatlan az, hogy ezzel a szembenállással csak tovább élezzük a konfliktust gazdasági, politikai és stratégiai indokai vannak ennek, mégpedig olyan indítékok, amelyekről senki nem beszél. És emiatt destabilizálódott Ukrajna, ezért jutnak hatalomra egyesek az Egyesült Államokban és Európában is. Az európai szállítmányozók a mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdasági és halászati feldolgozóüzemek a vesztesei ennek, őket áldozzák be ezeknek az érdekeknek. Az Európai Bizottság nem moshatja kezeit ebben a kérdésben, ugyanis közvetlen felelőssége van ezekben a károkban, és nem menekülhet a felelősség alól, kártalanítania kell a szállítmányozókat. Elfogad egy kék kártyát? Kramer úrtól? Parancsoljon. Die Geschichte. Russland... Nézzük a történetet. A 94-es budapesti szerződést Oroszország megsértette, ezt minden a második világháborúban győztes ország aláírta, Ukrajna területi egységét biztosították ezáltal a szerződéssel, viszont Oroszország megsértette annak a krímet, ezzel megsértette a szerződést, ha ez nem történt volna meg, akkor nem lennének szankciók. Elítéli-e a krím bekebelezését, vagy nem? Caro Sr. Kramer, respondul lhe de... Kramer úr, hadd válaszoljak kérdésére. Ön a történelem egy részére eh, figyel oda, és nem a teljes történelmre. Emlékszik arra, hogy az Egyesült Államok eh, részéről Newland eh, külügyminiszter mit mondott a náci fasiszta erők finanszírozásával kapcsolatban, ugye Ukrajnáról beszélünk, E, nos, ez az európai történelem legsötétebb lapjait e, elevenítette fel e, amerikai, európai támogatással tevékenykednek az emberek. Róper úr, mondja az elnök a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony az orosz behozatali tilalom jelentős károkat okozott a szállítmányzási ágazatnak, ugyanakkor európai támogatást nem kapott ez az ágazat, sőt Franciaország és Belgium új intézkedéseket hozott, például a sofőrök pihenés időszakával kapcs- idejével kapcsolatban. Németországban csökkent a, a minimum vérek az ágazatban ezek a szállítmányozókat a balti államokban is súlyosan érintik. Én bátorítnám önt arra, hogy a balti államok szállítási ágazatait támogassák a veszteségeik miatt, és vonják vissza a megszorító intézkedéseket a többi tagállamokban is. Elnök, köszönöm szépen. 70 úr, megadom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom megismételni most mindazt, amit már elmondtak az elmagó kapcsán a szállítmányozási cégekről, hogy milyen ö, költségek vannak több millió értékben, és nem csak az olyan cégek esetében, amelyek közvetlenül szállítottak Oroszországba, hanem más iparágakra is kihat ez. Az Európai Uniónak szolidatást kell mutatni, és az Európai Uniónak támogatnia kell az EU szállítmányozási cégeit. Nem lehetne valamit tenni? Lehet, hogy egy de minimis segélyezési politikát kellene létrehozni, ez sokat segíthetne, ez könnyű lenne, és úgy gondolom, hogy ezt elemeznünk, elemezni kellene. Wojciechowski Koleha, köszönöm szépen elnök úr, természetesen az Európai Uniónak kompenzálnia kell azokat eh, a költségeket, amelyeket a gazdálkodók, a szállítási cégek viselnek, akik eh, feszenvednek ezen szükséges szankciók miatt, ismétlem ezt, szükséges szankciók miatt, meg voltam azon döbbenve, amit Ferreira úr elmondott. Neofasisztákról beszél uh, Ukrajnában, és hogy a mi cselekedeteink, az ő cselekedetnek az eredménye, szerintem ő nem értette azt meg, hogy mit történik ott. Portugália messze van Ukrajnától, de hadd tisztázzam, amivel itt szembenézünk, az egy óriási fenyegetettség az európai biztonság szempontjából. Amit ön mondott, az Kreml propaganda volt, és igazából sajnálom azt, hogy meghallgattam önt. De prosú, panyó komis... Most pedig meg szeretném adni a szót Bulc biztosnak. Domagali się od Komisji Europejskiej. Kérem, hogy reagáljon mindezekre megjegyzésekre a parlamenti képviselők konkrét válaszokat szeretnének, nem tagállami intézkedéseket várnak csak, várják ezeket is, de ez nem elég. A történelmről is beszéltek, a, arról, hogy korábban milyen támogatásokat kaptak például a jugoszláviai szankciók idején az szállítmányozási ágazat résztvevői. Dear Mr. President. Elnök úr, képviselők, nagyon szépen köszönöm az összes megjegyzést, különösen pedig a javaslatokat. Feljegyeztem az önök aggájait, felvetéseit, és gondoskodni fogok arról, hogy ezeket figyelembe veszi majd a bizottság jelenleg is folyó munkájában. Azt is megígérem, hogy megvizsgáljuk az önök konkrét javaslatait, ezek között több is elhangzott, E, erre némi időt kérek, de tisztában vagyok azzal, hogy ezeket a kihívásokat horizontális módon kell kezelni. A helyzet nagyon érzékeny, nagyon komoly, és engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozzam alapvető álláspontunkat. A bizottság maradéktalanul ö, e, ö, e, fontos, igen font, nagy fontosságot tulajdonít a szállítmányozók helyzetének, figyelemjük ezt, és időben meg fogjuk tenni az intézkedéseket. Jelen pillanatban nincs bizonyítékunk arra, hogy súlyos piaci válság alakult volna ki, azon túlmenően, hogy egyes cégek természetesen súlyos helyzetbe kerültek. A globalizációs alappal kapcsolatos felvetésük reagálva azt mondanám, hogy ennek az a címe, célja, hogy a globális piaci eh, liberalizáció eh, miatt elbocsátott eh, munkavállalókat támogassa. Jelen pillanatban nem feladata az, hogy kompenzálja azokat a veszteségeket, amelyeket a mai, ma megvitathathoz hasonló helyzetek, például az orosz embargo idéznek elő. A negyedik felvetés a tagállami intézkedések lehetségesek, azonban ezeknek be kell tartania az állandó EU-s vonatkozó jogszabályokat az állami támogatások kapcsán. Ez nem tökéletes megoldást, ezt tudom, azonban az EU-nak jelen pillanatban nincsen saját költségvetése a szállítmányozási politika támogatására. Ezen kívül az EU-nak ugye korlátozott lehetőségei vannak a külső politikai intézkedések terén is, ezért szorosan együtt kell működnünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy elkerüljük a harmadik országok hozott, által hozott intézkedések legrosszabb hatásait. Fontos a rugalmas eh, eh, javítása az EU és az orosz fél kapcsolatainak, azonban ezen pillanatban csak azt tudom remélni, hogy a politikai helyzet minél hamarabb eh, javul. De kétségtelen, hogy tennünk kell valamit, ezért én szívesen együtt dolgozom önökkel és a tagállamokkal is ebben az ügyben hogy átgondoljuk, hogy lehetnek-e új megoldások a WTO kapcsán, ez lenne az első komoly lépésünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Proszę bardzo, panie pośle. Parancsoljon kollégám. Obama úr, köszönöm szépen Elnök úr, én örülök annak, hogy ő elnököl, de el kell mondjam, hogy én jelentkeztem a vita során, és osztrákként szerintem hozzá is szóltam volna, hiszen minket is érint a szankció. Nem kiegyensúlyozott az, hogy sokaknak megadta a szót, viszont a függetleneknek nem annyira. Nem kiegyensúlyozott ez. Az ön hazájából sokan hozzászólhattak, nem volt kiegyensúlyozott a vita. Tisztelt képviselő, rajta volt a neve a listán, az én hibám ez, rendkívül sajnálom. Kérem, fogadja el kérésemet. Dziękuję, pani komisarz. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a nyilatkozatát, lezárjuk ezt a vitát.